a nemzeti szabályok keretén belül is szabályozhatják, és túléphetnek a minimális követelményeken is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Az állásfoglalás tervezetről lezárjuk a vitát, és holnap 12-kor fogunk szavazni. A napirend értelmében most szóbeli kérdés következik a bizottsághoz az antibiotikummal való rezisztenciáról. De Castro úr 5 percben kap szót először. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ez egy nagyon fontos alkalom a mai napon, hogy elkötelezetten vizsgáljuk meg ezt a problémát, amit az antibiotikum rezisztencia jelent állatok körében. Egyre nagyobb problémát jelent ez az európai mezőgazdaságban, az állattenyésztésben. A számok arra mutatnak, hogy mintegy 50 száz, az állatok mintegy 50 százalék esetében alkalmaznak Európában valamilyen antibiotikumot. Persze az antibiotikumnak megvannak az előnyei, hiszen az állatvédelmet, az állatok egészségét ezzel tudjuk erősíteni. Nem arról van tehát szó, hogy az állattenyésztésből tiltsuk ki az antibiotik alkalmazását, viszont konkrét javaslatot szeretnénk arra, hogy hatékonyabban használjuk az antibiotikumokat annak érdekében, hogy a rezisztencia csökkenjen. 2010. május 5-i állásfoglalásában eh, az EU már rámutatta arra, hogy eh, igenis eh, nagyon fontos az összefüggésre felhívni a figyelmet, amely az állatok és az emberek egészségük között fennáll. Arra ösztönöztük a bizottságot, hogy megfelelő módon elemezék a az adatokat, hogy a gyógyszerek alkalmazása észszerű keretek között folyhasson. A következő kérdéseket szeretném feltenni. Milyen intézkedéseket hoztak, vagy vannak kilátásban az ilyen adatok gyűjtésére? Egyértelműen elvárjuk a bizottságtól, hogy fellépjen az adatok alapján intézkedéseket kell hoznia, nem csak kutatást kell végezni és ellenőriznie, hanem az antibiotikumok alkalmazásánál biztosítania, gondoskodnia kell megfelelő módon a hatékonyságról, egy energiaszegény takarmányozás az állatok esetében azt jelenteni, hogy az ö, növe, megbetegedések száma növekedne, és ezért még több antibiotikumra van szükség. Éppen ezért bizonyos állatfajokra az állandó állategészségügyi bizottság esetében tiltsák be az állatokból készült liszteket. Már erről beszéltünk, holnap szavazás is lesz róla, nagyon intenzív munka folyt az elmúlt időszakban. Mindenek előtt Pauzon asszonynak mondok köszönetet az árnyék előadóknak és az összes frakciónak, hogy hozzájárultak a munkához. Mindenki együtt működött a szöveg elkészítésében, és a szöveg nagyban befolyásolja természetesen az európai állattenyésztés versenyképességét. Ez egy szektorokat átfogó terület, ezért koordináltal kell fellépnünk, és egy gyakorlatot kell képviselnünk. Köszönöm szépen, most pedig Andor biztos úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! First I would like to under... Először is. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a közegészségügyre milyen veszélyt jelent az antibiotikum rezisztencia. Az első kérdése válaszolva. 2009-ben a bizottság az Európai Gyógyszerügynökséget kérte fel arra, hogy vállalja fel a vezető szerepet az adatgyűjtésben, az antibiotikumok felhasználását, illetően az állatokban. Az ESVAK projektje 2009 harmadik negyedévében kezdődött. Az EMAX együttműködött a tagállamokkal, az EU ügynökségekkel és az érintettekkel a rendszer kidolgozásában. Tíz tagállamból áll rendelkezésre adat, és a lehető leggyorsabban nyilvánosságra is hozzuk ezt. 12 további tagállam önkéntesen kezdi majd elgyűjteni az adatokat. A cél az, hogy kiszélesítsük a rendszert, hogy minden egyes tagállamra vonatkozzon. Egy további cél az, hogy részletesebb adatokkal rendelkezzünk, például a különböző állatfajokra vonatkozóan. Miért kellenek nekünk ezek az adatok? Hát azért, hogy tudományos alapú megközelítést alakítsunk ki, hiszen csak az ilyen adatok alapján tudjuk felmérni, hogy milyen kockázatokkal jár az antibiotikumok alkalmazása az állatokban. Ami a második kérdést illeti, biztosítatom a tisztelt képviselőt, hogy a bizottság tisztában van azzal, hogy multidisziplináris megközelítésre van szükség. Ezért a bizottság saját szolgálatával, tagállamokkal, ügynökségekkel és más érintettekkel is állandó konzultációt folytat, például különböző üléseken és nyilvános konzultációk keretén belül. Szorosan együttműködik az ügynökségekkel, főleg az Európai Betegség Megelőző és Ellenőrző Ügynökséggel, aztán az gyógyszerügynökséggel, az laborokkal, stb. A harmadik kérdéssel kapcsolatban beszeretném jelenteni, hogy a bizottság 5 éves stratégiát kíván bevezetni holisztikus megközelítéssel, konkrét javaslatokkal, ami a további intézkedéseket illeti, az közegészségügy és az állategészségügy kérdéseit illetően. A stratégiában ajánlások is lesznek, a konzultáció eredményeit pedig már említettem. Ami az EU szabályok felvizsgálatát illeti a takarmányokról, ez most van folyamatban. Ezen kívül új eszközön gondolkodunk, például hatástanulmány végzéséről is. A az adatok alapján készül majd el a jogalkotási javaslat. November 18-án az Európai Antibiotikum ö, ö, használatra ö, felhívás napján, világnapján fogunk foglalkozni a kérdések. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakció képviselői következnek. Először az Európai Néppárt képviseletében Jegle képviselő kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Mindenek előtt köszönöm az Agrár Szakbizottság elnökének, a kezdeményezést és a szóbeli kérdést a bizottság felé ebben a fontos témában, és biztos úr, ha önt hallgattam, először is szeretném megkérni, hogy hagyja el a teóriát és lépjen át a gyakorlati területre, mert ez egy tényleges dolog, amit itt el kell végezni. Az antibiotikum rezisztencia egy komolyan veendő téma, ami mindeddig kevésbé vettek figyelembe az állattenyésztésben. Akri, antimikrobiális eszközök nyilvánvalóan hasznosak az alkalmazásban. Ez segít a gazdáknak, hogy produktívan, eredményesen dolgozzanak, és biztosítsák az állatok jól létét. Az antibiotikum jövőben is nyilván hasznos lehet az állati betegség leküzdésében, de természetesen használni kell az emberek esetében is humán gyógyszerészben, de ehhez szükség van a koordinált felhasználásra. Az elmúlt hetekben a mezőgazdasági szakbizottságban igen intenzíven vizsgáltuk ezt a témát és április 12-én nagy többséggel fogadtuk el az állásfoglalást 34-2 arányban. A kiváló együttműködés valamennyi frakciós raportőrrel ahhoz vezetett, hogy kiegyensúlyozott és jó szöveg született, és a holnapi plenáris ülésen is úgy gondolom, hogy tartsunk ki a szövegünk mellett, ezt kérem, kiegyensúlyozott. Ez a jelentés biztosítja az állat egészséget, és szem előtt tartja az antibiotikum rezisztenciát is, de a gazdaságosságot is a szem előtt tartja a gazdaságok vonatkozásában. Ezért köszönöm Paulsen asszonynak is, és minden érintettnek a mezőgazdasági szakbizottságban a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen, és aktivitást várok az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Kapulás Santos képviselő következik egy percben. Obrigado, senhora presidente, senhor comissário. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Az antibiotikumok használata az állatok gyógyításában eh, ismert eh, kockázatokkal és aggályokkal jár. Eh, jó lehet, nagyon szigorú Eh, szabályozás eh, van életben ezen a területen. Az Európai Parlament mégis ezt a területet vizsgálja, tehát olyan eh, adatgyűjtő hálózatot szeretnénk felállítani, amely az adatokat összegyűjti, azonban mi nem tettünk eleget. Ezen a téren nem elég csak a monitoringot folytatni, megfigyelni a felhasználást, hanem valós intézkedésekre van szükség, hogy az adatgyűjtés alaposabb legyen, és ezt egy jogalkotási közös agrárpolitikai csomagban is be el kellene helyezni megfelelő módon, hogy a legfontosabb intézkedések, amelyeket ajánl az anyag, ezek valódi, valódi erővel rendelkezzenek. A bizottságnak ezt át kellene gondolnia, hogy a közegészségügyet védő intézkedéseket hozzon, és biztosítja, hogy az állati eredeti termékek Európai Unióban a lehető legjobb minőségűek. Köszönöm szépen. Az az a denevében nevében Paulsen képviselő következik kettő és fél percben. Tak, fru Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy tényleg kiváló munkát végeztünk a mezőgazdasági szakbizottságban. Ritkán fordul elő, hogy ennyire egyet tudunk érteni mint éppen ebben a témában. Az antibiotikum rezisztencia tényleges nagy és a legnagyobb fenyegetés pillanatnyilag az állategészségügyben, de vonatkozik ez a humán egészségügyre is. Régebben a az ilyen betegségek a leggyakoribb okot szolgált, halálokot szolgáltatták emberek esetében, gyermekek esetében, de állatok esetében is ne felejtsük el, hogy ebben a tekintetben az emberek és az állatok egy csónakban eveznek. Ugyanaz az immun lehetőségünk van, és stresszre hasonlóan reagálunk. Az immunrendszer védelmét kell erősíteni, ehhez kellenek antibiotikumok, mert így tudunk nagyon súlyos betegségeket legyűrni. Ezért, ezért a humán orvoslással összefüggésben és együttműködve kell gondolkodnunk a témában. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi történhet. Ha viszont nem alkalmazunk, vagy nem rendelkezünk antibiotikumokkal, akkor nem szabad elfelejteni, szem előtt téveszteni, hogy sok-sok évvel, évtizeddel esünk vissza elődeink korába, és a legkisebb fertőző betegségeknél, vagy gyulladásos betegségeknél egy egyszerű középfülgyulladás is halált okozhat a gyerekek esetében. Vagyis nem egyszerű téma, nagyon komolyan kell vennünk ezt a témát. Minden esetre már elmondtam, örülök annak, hogy nagy dolog az, amit sikerült elérnünk. Nyilván vannak részletek, mindig vannak részletek az állásfoglalásban, amelyeket én másképp szerettem volna látni. De nem arról van szó, hogy mindenben egyetértsünk mindig hanem arról van szó, hogy közös akaratunk legyen annak érdekében, hogy a folyamat elinduljon és elérjük, ami fontos. Bízom abban, hogy az Európai Bizottság is beszáll ebbe, mert holnap szinte egyhangú lesz a szavazás eredménye, legalábbis én ebben bízom, és ez egy fontos jelzés, amit hallaniuk kell. Köszönöm szépen. A konzervatívok nevében Ashford képviselő következik kettő percben. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a mezőgazdasági bizottságnak. Szeretném megoszt, szeretném eh, hangsúlyozni, hogy engem is aggaszt eh, a rezisztencia kérdése, és egyetértek azzal, hogy eh, látható bizonyítékai vannak annak, hogy ez az ügy áttered az emberekre is, és a, egy jellemzőbb a rezisztencia magas mértéke. Ezért támogatom azt, hogy ezt a vitát lefolytassuk. Egyetetek abban is, hogy az első lépésnek annak kell lennie, hogy a különböző ügynökségeknek együtt kell dolgoznia a gyógyszeriparral is eh, a probléma felmérésében. Azt azonban ki akarom mondani, ki szeretném mondani, hogy a közvéleménnyel eszemben nem arról van szó, hogy ez kizárólag eh, az intenzív mezőgazdaság miatt keletkezett volna az antibiotikumok véletlenszerű használata minden ágazatban előfordul, nem csak a nagy termelőknél, hanem a kis vállalkozásokban is. Gyakorlatilag a nagy cégek már szerződésesen kötődnek a gyártókhoz, és általában emiatt a túlságosan nagymértékű használat az antibiotikumoknak már jelentős mértékben korlátozott. Kell valamiféle ellenőrzés, és egyetértek e, a bizottsági stratégiával. Három ügyet szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Először is fontos, hogy a megközelítésnek masszív tudományos e, eredményeken kell alapulnia, másrészt az intézkedéseknek arányos, arányosnak kell lennie, a harmadrészt pedig az intézkedések ne adjanak hozzá további költséget, terhet a mezőgazdasági és az állategészségügyi e, szektorok amúgy is terhet életéhez. Grazie. Köszönöm. A zöldek nevében Hajzlin képviselő következik kettő percben. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, a téma egy komoly téma nagy jelentősége van nem csak a jövőbeli állattenyésztés szempontjából, hanem a humán egészség ügy szempontjából is erre mindig fel kell hívni a figyelmet. Ez nem a mezőgazdasági szakbizottság problémája, ami viszont hiányzik, és ez ki is derült, az az adatbázis hiánya. Ha csak tíz tagállam jelez vissza, az kevés. Ezt a témát egy kicsit gyorsabban kell kezelnünk, és hiányzik az ellenőrzés. A téma, ami nem eléggé kerül előtérbe szerintünk, az az intenzív állattenyésztés a nagy istálokban, vagy adott régiókban. Ezt meg kell vizsgálnunk, és tehetünk ez ellen valamit. Például oly módon, hogy az agrárpolitikánkat újra alakítjuk, például, hogy a fajtáknak megfelelő állattenyésztés legyen, a körülményeket is a mindenkori állatnak megfelelően alakítjuk, és a megelőzés jobb, mint a gyógyítás mottót kell mindig szem előtt tartanunk amit elvárunk a bizottságtól, egy hosszú távú tervre van szükség, hogy az antibiotikum felhasználást a mezőgazdaságban csökkentsük. Az antibiotikum rezisztencia főérintettjei egyébként azok az emberek, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, az állattenyésztők és az ő alkalmazottaik, és ő nekik már van gondjuk bőven ezzel a témával. Ami pedig aggodalomra ad okot, az az, hogy van gyanú arra, hogy élelmiszeren keresztül is kialakulhat az antibiotikum rezisztencia, ezért nagyon alaposan meg kell néznünk, hogy ez milyen hatással van az európai lakosság egészségére. Sürgősen lépnünk kell, hogy egyértelmű legyek, hogy az összes antibiotikum 50%-at az állattenyésztésben használják fel, az túlságosan sok. Itt hosszú távon el kell jutnunk a csökkenésig éppen a mezőgazdaság, de a közegészségügy, népegészségügy érdekében is. Köszönöm. A következő felszólalók Nikolescu úr a néppárt nevében két percben. Köszönöm, elnök asszony. A világ egészségügyi nap április 7-én egy olyan szlogen alatt futott, amelynek, amely arra jutott fel a figyelmet, hogy a, az antibiotikumokra való rezisztencia jelentős kockázat. Rengeteg ember meghal e, évről évre e, emiatt, és lehetséges, hogy az állati eredetű táplanyagok e, jelentik ennek az egyik okát. Ezért nagyon fontos vita ez itt E, az óvatosság a legfontosabb kulcsszó, nem, az, a, nem, azok az antibiotikumok, nem az antibiotikumok rosszak önmagukban, hanem ezeknek a felhasználata, felhasználása. Nem szabad démonizálni, e, ördögi fényben feltüntetni e, az antibiotikumokat magukat, sem az embereket, sem az állatiakat, hanem az a fontos, hogy jobb információ jusson el a szárvasmestatartókhoz, a vállalkozókhoz, és ezeket be is kell vezetni azonnal. Például alaposan e, át kell gondolni, és nemzetközi megalapodás kell annak e, kapcsán, hogy az antibiotikumokat e, élelmiszerrel adagolják, és ez helyese. Nagyon gyakran azt láttuk, hogy legalább három típusú antibiotikumra rezisztens baktériumok találhatóak azokban az élelmiszerekben, amelyeket az állatok táplálására használnak. Nagyon fontos ügy ez. All'onorevole Rodust per un minuto. Egy percben. Herr Kommissar, liebe Kollegen und Kollegen. Elnök asszony, biztos úr kollégák, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy szembeszálljunk az antibiotikum rezisztenciával. Ebben egyetértünk. A humán gyógyításban felelősen kell alkalmazni az antibiotikumot, de ehhez hozzájön az állattenyésztésben is ugyanez. Az Európai Unió határozott fellépésére van szükség. Nem engedhetjük meg azt, hogy továbbra is csupán az Európai Unióban 25 ezer ember halljon meg, mert vannak rezisztens csírák nem szabad antibiotikumot megelőzésképpen alkalmazni, vagy rutinszerűen. Biztosítani kell, hogy az összes tagállamban az antibiotikumot nagyon lelkiismeretesen alkalmazzák. Rendkívül fontos az, hogy az állattenyésztésben minden erőfeszítést megtegyünk annak érdekében, hogy az állatok maradjanak egészségesek, hiszen az egészséges állat az alfája és az omegája annak, hogy csökkentsük az ilyen gyulladásos és fertőzéses betegségeket, és így az antibiotikum felhasználást. A megfelelő állattartás alapvetően fontos ebben az összefüggésben. Nyitottnak kell lennünk az alternatív módszerekkel szemben is, például homeopatikus eszközök alkalmazása elképzelhető a haszonállattenyésztésben. Az ilyen alternatív megközelítések érdekében többet kell kutatnunk Európában. Grazie, la parola all'onorevole er... Köszönöm szépen. Gelbrandi képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, hazám, Hollandia, világbajnok, nem a fociban, ugyan, hanem az antibiotikumok használatában. És ez nek nem csak Hollandiára van kihatása, hanem Európára is, hiszen évente emiatt 25 ezer ember hal meg. A csirkénél rezisztencia alakult ki a baktériumokkal szemben, és vannak olyan baktériumok is, amelyeket már a zöldségekben is felfedeztek a trágya, műtrágya használat miatt. Dániában rámutattak arra, hogy szigorúbb szabályokkal, jobb intézkedéssel, egészségesebb állatállomány állítható elő antibiotikumok nélkül. A bizottság is rámutatott arra, hogy több javaslatot fog megfogalmazni novemberben és 2012-ben is, de azt szeretném, hogyha a bizottság ezt prioritásként kezelni, hiszen nagyon sürgős kérdésről van szó, és nem csak a tagállamok feladat, akik túlságosan lassan hoznak intézkedéseket. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A spontán felszólalások következnek. Megginis asszony először parancsoljon. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Világos hogy a frakciók egyet értenek az antibiotikumok rezisztencia problémájával kapcsolatban, azonban csak 10 tagállamokban vannak adataink, és valójában olyan aggályokról beszélünk, amelyekkel kapcsolatban nincsenek részletes adataink, és erre az információra szükségünk van. Én szeretném, hogyha látni ezt a táblázatot, amely megmutatja, hogy az állatállomány arányában mely országok használnak sok antibiotikum mód, hogy lássuk, hogy mely, melyek a helyes gyakorlatok. Nem arról van szó, hogy bárkit is vádolni akarnánk, hanem lehetnek olyan országok, ahol túl sokat használnak antibiotikumokat, és javítani lehet a gyakorlatot. A vállalkozók nem használnak antibiotikumot csak úgy. Akkor használják ezeket, hogyha betegek, hogy az állatok betegek. Az antibiotikumok drágák, és ezért nem használják e, e, úgy, mint hogyha egy vizet öntenének az állat elé. E, De gyűjtsük össze a tényszerű adatokat. Nézd, én örömmel várom a novemberi stratégiát, hogy addigra már ez a probléma ne egy tovább durjánzó nagy kihívás legyen az európai népességnek. Köszönöm szépen, Jár képviselő következik. Präsidentin, ich bin dem Berichterstatter und Elnök asszony, nagyon hálás vagyok az előadónak, hogy ez a téma a napirendre került az antibiotikumok alkalmazása az állatok esetében. Sok az előny, sok a hátrány, természetesen ami segít az állatoknak egészségessé válni, az komoly veszélyt jelenthet az emberekre nézve később. Éppen ezért koordinált, átfogó és tudományosan megalapozott megközelítésre van szükség, mert az antibiotikumok alkalmazása az állatok esetében elkerülhetetlen lesz a jövőben is szerintem de látni kell, hogy vannak veszélyek, amelyek az emberen leselkednek, ezeket el kell hárítani. Ennek megfelel egyébként a jelentés, és remélem, hogy az Európai Bizottság a parlament ötleteit, kívánságait figyelembe veszi, és már az előttem szólók is elmondták, hogy elemezni kell először a tényhelyzetet, méghozzá valamennyi tagállamban az állatok az európai mezőgazdaság érdekében, de mindenekelőtt az európai polgárok érdekében. Köszönöm szépen. Mikolási képviselő következik, parancsoljon. Eh, eh, signora Presidenta, um, dámy a páni... Köszönöm, elnök asszony, a szót. Eh, Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! Én is valamire szeretném felhívni a figyelmet, az állat közötti orvoslás és a humán orvoslás összefüggésére. Ha megnézik a kongresszusokat az antibiotikum rezisztencia témájában, ahol felmerült eh, az emberi rezisztencia, ott eh, szóba kerültek a legfontosabb korokozók és eh, a rezisztencia. A humán orvoslásban nincsen olyan antibiotikum, amely a stavrokokuszt még kezelni tudná, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? Túlságosan sok antibiotikumot alkalmaznak, tonna számra alkalmazzák az antibiotikumot az állatok orvoslásában, preventív módon, megelőző módon, takarmányba keverve adják, és ez azt is jelenti, hogy kialakul a rezisztencia az emberek körében is ami azt jelenti, hogy adott esetben nem tudnak olyan betegségekkel szembeszállni, amelyek a kórházakban ütik fel a fejüket fertőzés formájában. Tehát meg kell tanulni az utat, hogy hogyan kezdjék az antibiotikumot, de keresni kell az új antibiotikumot is, amelyek segítenek emberek életét megmenteni. Köszönöm. Páska képviselő következik. Eh, Köszönöm szépen. A gyógyszeripar és a vegyipar termékeinek alkalmazása az élelmiszerekben. Ez a nagy kérdés. Ilyen módon jut el az a gyógyszer, a gyógyszermaradvány az emberi szervezetbe. A modern gyógyszeripar tevékenységét a mezőgazdaságban nagyon alaposan figyelemmel kell kísérnünk, és következetesen kell kiértékelnünk, hogy utána megállapítsuk, milyen következményekkel járt ez az emberi életre. Majd meglátjuk azt, hogy hol vannak a lehetőségeink, hol vannak az új megoldások, adott esetben új technológiák útján, minden esetre azt látnunk kell, hogy van egy veszély, és ez a veszély az antibiotikum rezisztencia, de összefüggésében kell látnunk az egész témát. Köszönöm szépen. Most pedig Andor biztos a szó parancsoljon. President, uh, Andor... Elnök asszony, képviselők, a bizottság stratégiája, amelyet novemberben bemutatunk, további gondolatokat fog körülvonalazni, körülvonalazni azzal kapcsolatban, hogy az érintettek hogy tudnak eh, a rezisztenciával kapcsolatban föllépni. Eh, ehhez persze néha szükség lehet a joga, jog, eh, jogi anyagok változtatására, néha nincs jogalkotási beavatkozásra szükség. Egyetértek azzal, hogy ez nem egyszerűen és nem elsősorban mezőgazdasági ügy, Eh, hanem ide tovább gyűröző kérdésről van szó. Nagyon sok fontos eszköz van, kampányok, szemléletváltás segítő programok, amelyek eh, hatásosak lehetnek ezen a téren. Egyértelmű, hogy adatokat kell gyűjteni, hogy jobban megértsük az ügyet a tagállamok érdeklődést mutatnak az iránt, hogy eh, adatokat biztosítsanak, és ez bátorító. És valóban van egy ütemezésünk, egy intézkedési eh, ütemezésünk, az előzetes munka már folyamatban van, a hatástanulmányok a mezőgazdaságban való gyógyszerfelhasználás eh, terén. Jogi javaslatok, ahogy arra már utaltam, ugyancsak azt arra kerülnek 2012-ben, nagyon fontos számunkra az Európai Parlament hozzájárulása, és fontos, hogy folytass, folytassuk az együttműködést a parlamenttel, a tagállamokkal és minden ágazat érdeteivel azzal a közös célja, hogy megvédjük az Európai Unió polgárainak egészségét. Köszönöm szépen. Szárjok. Köszönöm, biztos úr. Az állásfoglalás tervezett vitáját. Lezárom a vitát. Holnap 12-kor szavazunk az állásfoglalásról. A következő ülés holnap